következő napi rendi tér, pontra térünk eh, rá, az Európai Stratégiai Beruházási eh, Alap. Eh, megadom a szót Kalina Lukas, Lukasevica biztos, Lukasevica asszonynak a tanács részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves képviselők! Örülök, hogy, és köszönetet mondok, hogy meghívták a tanácsot e, erre a rendkívül e, fontos vitára, amely a stratégiai beruházási alapról szól. Mind a három intézmény számára prioritást jelent ez a terv. Ez önmagában már kiváló e, kiinduló pont a további vitákra. Nagyon hálás vagyok, hogy lehetőségem nyílik megosztani önökkel a véleményemet a témával kapcsolatban. Az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszott a beruházás kérdésének prioritásos helyre helyezésében. Most kezdjük az együttműködést az első konkrét megvalósulási etapjáról a stratégiai beruházási alapnak. Ez egy kulcsfontosságú prioritás a lett elnökség és a tanács számára. Elengedhetetlen, hogy erősítsük a gazdasági növekedést és csökkentsük a munkanélküliséget az Európai Unióban. A beruházási alap kettős célt szolgál, és elengedhetetlen az, hogy a jogszabályalkotók szorosan együttműködjenek, és minél gyorsabban dolgozzanak. Nagyon hasznosnak tartom emlékeztetni, Has, emlékeztetni önöket arra, hogy Juncker elnök úr és a bizottság egy nagyon ambiciózus ütemtervet javasolt, és a parlament támogatása nélkül ezt nem lehet betartani. A jelenlegi beruházási szituáció gyors reakciót követel részükről. Az első projekteket már ebben az évben szeretnénk megkezdeni. A tanács már elkezdte megvizsgálni, a, elemezni a javaslatokat egy adhok munkacsoport részvételével, mert két ülésre sor került múlt héten. A következő ülés pedig holnap lesz. Egy márciusra szeretnénk már egy általános megközelítést elfogadni, hogy legyen elég időnk megegyezni a parlamenttel még a nyári szünet előtt. Az ECOFIN tanács folyamatosan figyelemmel kíséri, kíséri ezt a javaslatot, amely napirendünkön van. Az első intenzív véleménycserére miniszteri szinten tegnap került sor. Bízom abban, hogy a parlament az ambícióinkat osztja, és konstruktív együttműködést várom a parlamenttel. Kettős elkötelezettségről van szó, kölcsönös elköteleződésről van szó az európai gazdaság fellendítése érdekében. Tisztelt képviselők, az európai stratégiai beruházási alapjelentőségét nem lehet túlbecsülni. De ez mindazonáltal csak egy része az Európai Bizottsági beruházási tervnek, tehát a likviditási pillérnek, amelynek a lényege a beruházás fellendítése. A második pillér a projekt pipeline és egy európai beruházói hub létrehozása is részét képezi a jelenlegi jogszabályalkotó javaslatnak jól struktúrált, megbízható és életképes projekteket kívánunk találni, és ezzel biztosítani azt, hogy a magánszektor is részt vesz, és a pénz a valós gazdasághoz jut el. Tehát megfelelő figyelmet kell fordítani eh, ezen intézkedéseknek, hogy ezzel kísérjük az alap létrehozását, hiszen ez kulcsfontosságú eh, egész Európában a stratégiai projektek megvalósulása szempontjából. A harmadik pillér amely a beruházási környezet javítását célozza. Ez azonban a legfontosabb a magánberuházások fellendítése szempontjából több szinten kell megközelíteni ezt a kérdést. Európai perspektívából ez a belső piac létrehozását célozza. Számos intézkedést már az Európai Bizottság be bejelentett a tőkepiaci unióval kapcsolatban például. A Együttműköd a három, együttműködik a három intézmény az belső piac tökéletesítése és a versenyképesség erősítése érdekében. Ezzel egy időben nemzeti szinten is fellépésekre van szükség, hogy a beruházás ellen elmozdítsuk az akadályokat és a növekedési potenciált felszabadítsuk. Az Európai Bizottsági javaslatokat várjuk ezen a területen. A beruházási terv teljes mértékben megfelel a lett elnökség prioritásainak, a gazdasági politika, gazdaságpolitika és a versenyképesség területén. Persze nem ezzel a tervvel fogjuk az összes problémát megoldani az eurózónában és az Európai Unióban. A makrogazdasági sokkok, defláció, energia, biztonság, eladósodottság, helyi önkormányzatok problémáiról van itt szó, de ez minden esetre egy jó lépés, megfelelő, egy kis lépés a megfelelő irányba, és rendkívül rugalmasan alakítottuk támogatjuk ezt, hogy ez bővülni tudjon. A strukturális reformok, a fiskális felelősség és a beruházás ez a három kulcsfontosságú tényezője a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek. A beruházás tehát csak egy hozzávaló. Nem szabad elfelejtenünk a többit sem, a strukturális reformokat és a pénzügyi eh, intézkedéseket. Együtt a tanács, a bizottság és a parlament eh, szembenézhet ezekkel a kihívásokkal, és így lehet biztosítani, hogy ez a legislatív csomag szükséges ösztönzőt ad a gazdaság növekedéséhez. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, most megadom a szót Katainen képvisel ö, biztosnak a bizottság nevében. Madam President, honorable members. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Mindig örömmel jövök az Európai Parlamentbe, hogy itt fontos kérdésekről beszéljünk, mint ahogyan ez ma is így van. Köszönöm szépen a lett elnökségnek, hogy kiváló munkát végzett, és fontos kérdésként kezeli a beruházási csomagot. Két hónappal ezelőtt jelentette be az Európai Bizottság ambiciózus tervét, hogy elősegítsen növekedést és a munkahelyteremtést, most pedig jogszabálytervezetet is előterjesztettünk a stratégiai beruházásokra vonatkozóan, elég gyorsan haladunk előre. A szobaforgó alap rendkívül fontos, egy alapvető elem eleme annak az igyekezetnek, hogy ismét finanszírozni tudjuk a gazdaság azon részeit, ahol a legnagyobb szükség van az előrelépésre. Létrehoztunk emellett egy európai beruházási tanácsadási központot is, ahol technikai támogatást tudunk biztosítani a tagállamok számára, hogy olyan finanszírozható projekteket dolgozzanak ki, amelyek számára felhasználhatóak az alapból származó források. Remélhetőleg ezáltal sikerül majd mobilizálni a magánbefektetéseket, amelyekre nagyon nagy szükség van. Fontos kérdés, hogy hogyan lehet az alapot irányítani, hogyan fogják a tagállamok a legjobban betartani stabilitás és növekedési paktum előírásait. Nos, ami a magánberuházókat illeti, előkészítünk egy iránymutatást, hogyan tudják alkalmazni az alapból származó forrásokat, hogyan tudják azokat lehívni, és technikai segítségnyújtást is biztosítunk, ahogyan mondtam. Gyorsan haladunk előre, és számítok önökre abban, hogy megszerezhessük a politikai támogatást az alap működéséhez, Remélhetőleg így sikerül az év első felében elindítani ezt az alapot. Az ütemterv nagyon ambiciózus, a tanácsi tanácskozások 2015. január 19-én kezdődtek el, egy adhok beruházási munkacsoport keretein belül. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentben is mielőbb elinduljon a munka. Reméljük, hogy júniusig sikerül a társjogalkotónak megállapodniuk a szövegben azért, hogy az alap 2015 második felére működőképes legyen. Mivel nagyon gyorsan haladunk előre, fontos, hogy időt szálljunk arra, hogy elmagyarázzuk, mit is teszünk egészen pontosan. Szeretném elmondani, hogy hogyan is néz ki majd az alapműködése. Ami a stabilitási és növekedési paktumot illetén nagyon fontos, hogy a tagállamok betartsák annak a rendelkezéseit, másrésztről a tagállamok hozzájárulhatnak majd az alap forrásainak biztosításához közvetlenül, vagy a nemzeti bankok részvételével. A tagállamok is részt vehetnek a csomagban különböző projektek formájában. Amikor azt értékeljük, hogy milyen fiskális kigazításokra van szükség, akkor az alapban való részvétel természetesen nem fogjuk figyelembe venni. Ami az irányítást illeti, egy kétlépéses irányítási struktúrát szeretnénk megvalósítani. Ennek a struktúrának a különlegessége, hogy lehetővé teszi, hogy az alap lehetővé tegye a magasabb kockázatú e, projektek finanszírozását eltérően az Európai Beruházási Bank normál tevékenységétől. Ez nagyon fontos, hiszen fontos, hogy az IFSI magasabb kockázatú projektek finanszírozására is alkalmas legyen, annak érdekében, hogy a tagállamok azon ágazataiban történjenek beruházások, ahol arra a legnagyobb szükség van. Az irányító e, bizottság fogja meghatározni az IFSI működésének e, alapvetéseit. Ebben szerepel majd a kockázati profil és egyéb fontos információk is. A, az irányító bizottság magában foglalja majd az érdekelt felek, illetve partnerek képviselőit, és a partnerek megállapodásától függően bármely harmadik résztvevő fél is helyet kaphat benne. lesz egy beruházási bizottság is, amely hat független szakértőből áll majd, és az ő feladatuk lesz a projektek kiválasztása. A projekteket érdemük alapján választják majd ki, valamint az irányító bizottság által lefektetett kritériumoknak megfelelően. A beruházók szerint ez a, a, független szakértők által történő a projektek független szakértők által történő kiválasztása rendkívül fontos. Az IFSI irányító bizottsága fogja a fő kritériumokat elfogadni, de hát már most is kirajzolódóban vannak ezek a legfőbb kritériumok. Fontos, hogy a kiválasztott projektek gazdaságilag megtérülők legyenek, másodszorban megfelelően előrehaladottnak kell lennie az előkészítésnek, harmadsorban szükség van arra, hogy európai hozzáadott értéket teremtsenek, és eh, konzisztensek eh, legyenek, egybehangzók legyenek az egyéb európai szakpolitikai célkitűzésekkel, ilyen például eh, a 2030-as éghajlatvédelmi csomag, valamint más hosszú távú stratégiai célkitűzések, a Horizont 2020 és így tovább. Emellett olyan projektek van szükség, amelyek magasabb kockázatok, és ezért nem finanszírozhatóak az Európai Beruházási Bank um, hagyományos hitelnyújtási tevékenysége révén. Az elszámoltathatóság a parlament felé további fontos kritérium, az IFSI teljes mértékben elszámoltatható lesz az Európai Parlament felé. Két fő elv alapján működik majd az ellenőrzés, az első a jelentéstétel, az Európai Beruházási Bank Fél évente jelentést tesz az Európai Bizottságnak, és évente az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EBB rendelethez kapcsolódó műveleteiről. A jelentések nyilvánosak lesznek, emellett az Európai Bizottság a rendelet végrehajtásáról is beszámol az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlamentnek joga lesz hogy tetszőleges időpontban meghallgatásokat szervezzen az IFSI e igazgatójával, és meghallgassa őt arról, hogy hogyan működik az alap. Emellett az igazgatónak a lehető leggyorsabban kell írásban vagy szóban válaszolni az Európai Parlament által megfogalmazott kérdésekre, és az Európai Parlament kérheti azt is, hogy az Európai Bizottság jelentést tegyen az alapműködéséről. Tisztelt képviselők, az önök előtt álló javaslatot ki kell egészíteni egyéb intézkedésekkel, amelyekkel elháríthatók a beruházások előtt álló akadályok, és amelyekkel elmélyíthető a belső piac. Ez a beruházási csomag legfőbb része. Így tudjuk Európát strukturálisan megváltoztatni, és így tudjuk megnyitni a lehetőséget az új beruházások előtt. Az Európai Bizottság 2015-ös munkaprogramjában ismertette az egész eszköztárat. Az Európai Bizottság az Energiaunió, a digitális belső piac, a tőke piacokról és egy belső piaci stratégiáról, ami az, az áruk és szolgáltatások területét illeti, szintén javaslatot fog készíteni, reméljük sikerül önökkel együttműködni majd ezeken a területeken is. Végezetül szeretném azt is elmondani, hogy bár a mai javaslatban sok technikai részlet szerepel, és noha ezekről nyilván érdemes vitát folytatni, nem szabad szem elől tévesztenünk az átfogó képet, és azt, hogy mi a célunk. A bizalmi válság visszatartja a beruházásokat, amelyek az európai gazdaság gerincét képezik. Vissza kell állítani a beruházók bizalmát, és el kell érnünk azt, hogy újra befektetésekre kerüljön sor azon régiókban és ágazatokban, ahol a legnagyobb szükség van erre. Nagyon sürgősen kell cselekednünk, hiszen nagyon nagy szükség van a beruházásokra. Várom az együttműködést a parlamenttel, remélem sikerül közösen mielőtt útjára indítanunk ezt a beruházási alapot, és sikerül megfelelően befolyásolni az gazdasági helyzetet. Köszönöm szépen, biztos úr! Most először a frakciók szószólóit hallgatjuk meg. Először Weber urat, a néppárt képviseletében négy percre kapja meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt alelnök úr, Tisztelt eh, soros elnökségi képviselő, köszönöm szépen Jirki Katalány beszámolóját. A néppárti frakció támogatja az Európai Bizottság javaslatát az európai szintű beruházási csomagra vonatkozóan. Úgy gondolom, jól sikerült meghatározni a keretfeltételeket is. A magántőke bevonásáról van szó, annak mozgósításáról, így akarunk munkahelyeket teremteni Európában. Ez úgy gondolom megfelelő irány, ezért köszönöm a gyors cselekvést és a jó javaslatokat. A kollégák biztosan szólnak majd a néppárt bővebb, részletesebb véleményéről is. Én rá szeretnék mutatni egy második fejleményre, amely az európai gazdaság alakulására kihatással van, és kihatással van a politikai helyzet alakulására, és nevezetesen a görög választásokról szeretnék szólni. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a görög miniszterelnök által emlegetett európai gazdaság felélesztése, ahogyan ő képzeli el, szerintem nem fog működni, sokkal inkább Jirki Katainen által felmutatott úton kell elindulni. Az ILO közzétette a becsléseit, több mint 2,1 millió új munkahely létrejöttét várja az ILO a beruházási csomag fe, eredményeképpen. Kedves kollégák, azért említettem Görögországot, mert azt hiszem, sok azon lépések közül, amelyeket meg akarunk tenni a beruházásokban, a gazdaságban, veszélybe sodródott a görög választások révén. Ha Ciprász miniszterelnök úr most azt mondja, hogy egy bailoutot akar, buyoutot akar, tehát nem akarja visszafizetni az ország adósságait, hát akkor hogy akarjuk megnyerni a magánbefektetőket arra, hogy vegyenek részt az alapban, miközben európai politikusok azt mondják, hogy nem fizetik vissza adósságaikat. Miközben van ennek a szolidaritáshoz, hogyha egy a görög adósság elengedésé mellett az olyan országok, mint Ciprus vagy Olaszország több milliárd eurót kell visszafizessenek, Spanyolország 6,6 milliárddal tartozik, és kedves kollégák, Írországnak 347 milliót kell visszafizetnie. Ugyanis, hogyha Görögország adósságát elengedjük, akkor azt a többi európai országnak kell megfizetnie. Beszélhetünk-e szolidaritásról, hogyha a Spanyolországnak, itt Olaszországnak és Ciprusnak kell megfizetnie a görög adósságot? Ez stabilitást eredményez? Én azt gondolom nem. Szerintem ez sokkal inkább instabilitáshoz vezet. A választási ígéretek, amelyek több mint 11 milliárd új költséget jelentenek Görögország számára, nem azt eredményezi, hogy, visszatér, hogy visszatérjen a befektetők bizalma. Görögországnak most kiegyensúlyozott költségvetése van, elindult a növekedés az országban, nehéz helyzetben van, de van növekedés. Remélem ezek az eredmények nem fognak veszélybe sodródni. Nem is akarok kitérni arra, hogy a baloldali radikális erők jobboldali populistákkal szövetkeznek. A szociáldemokrata barátainkat szeretném emlékeztetni arra is, hogy az új görög kormányban egyetlen nő sincs, csak és kizárólag férfiak alkotják, hát Szerintem ezt nem igazán lehet összhangba hozni a nemek közötti egyenlőséggel. Azért mondom ezt a beruházási alappal kapcsolatos vita során, mert kedves kollégák, az ilyenféle politikai fejlemények sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a gazdasági fejleményekre, mint bármi más. Aki ma megnézi a gazdasági helyzetet az azt látja, hogy Írországban 3% körüli, Lettországban 2% körüli növekedés van, Spanyolországban tavaly 1 millió új munkahelyet sikerül, sikerült teremtenünk. Mindazon országokban, ahol néppárti kormányzás van, ahol észszerűen kormányoznak, és a jövőbe beruháznak, ott növekedést látunk, és pozitív növekedési kitekintésünk is van, és mi néppártként folytatni fogjuk azt az utat, amin elindultunk. Köszönöm. Monsieur Weber, il y a plusieurs... Weber úr, többen is szeretnének kékártyás kérdést feltenni. Egy lehetőséget adok. Von Storch asszony szó. Ja, Herr Weber, Sie Igen, Weber úr, természetesen eh, a 350 milliárdot eh, ön, eh, beruházási csomagot ön üdvözli, hát ez persze világosan azt mondta, hogy ez nem adósságból finanszírozott beruházás, pedig pontosan az, az állami pénzeket a 60 milliárdot állami pénzből fizetünk, és ez adósságból finanszírozott. Hogyha ez valóban így van, hogy két millió új munkahely jön létre, akkor miért nem duplázzuk meg ezt a beruházási összeget, akkor megoldottuk a munkanélküliség problémáját. Az csodálatos, hogy a kolléganő ilyen jól be, diagnosztizálja a problémát, de jó lenne, hogyha a populisták egy kis megoldást is tudnának adni hozzá. Nem fogjuk növelni a az adósságállományt, privát beruházást fogunk ösztönözni. Ez az optimális út a közgazdászok szerint, és ezért Katájnen úr javaslata helyes. Jó, akkor folytatjuk a vitát. Rodriguez eh, aztán következik a szocialisták nevű Két perc. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg lesz még arra lehetőség, hogy a tanúságokat levonjuk, illetve elemezzük a görög eseményeket. Az biztos, hogy egy programra van szükség, amit az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság alakít ki, és aminek a lényege a fiskális felelősségváltozás, felelősségvállalás, illetve igazi haladást kell kialakítani, és lehetőséget kell teremteni Görögországban a gazdasági növekedésre, a munkahelyteremtésre. Ehhez azonban beruházásokra van szükség. Így kapcsolódik ez a mai vitához, és mindenképpen sürgősen kell lépnünk. A frakciónk nevében azt kell elmondanom önnek, hogy nagyon aggódunk, nagyon lassan alakul ki, alakul meg ez az európai alap, aminek a célja, hogy a beruházásokat segítse. Aggódunk, hogy a tagállamok eddig nem tettek tőkefelajánlás, felajánlásokat ebbe az alapba, és pontosan tudjuk, hogy minél erősebb a tőke alapja ennek az eszköznek, annál nagyobb a hitelezési kapacitás, a hitelkapacitás. Ezért aggódunk. Gond van. Tudjuk, hogy az EU-s költségvetési garancia és az EKB segítsége nem elég. Schäuble úr nem régiben arról beszélt, hogy Németország nem fog felajánlást tenni, ez rossz jel. Ezen az akadályon túl kell lendülnünk. Európának egy nagyon komoly egy nagyon komoly beruházási projektet kell kialakítani, amely megfelel a reálgazdaság igényeinek, és ezért azt kell, azt el kell érnünk, hogy azok az országok is, akik deficit eljárás alatt vannak, ezek is be tudjanak fizetni ebbe az alapba. Remélem, hogy ez megvalósul a következő tanácsig. Köszönöm szépen, most Kamal úr következik az ECR nevében. Köszönöm szépen, az ECR üdvözli azt a tényt, hogy a bizottság szeretné leszűkíteni a beruházási hiányt Európában. Vannak olyan országok, akiknek van pénze, szeretnék ezt beruházni, de félnek a bürokráciától, hiszen hiszen máshol a világ más részén egyszerűbb beruházni, úgyhogy oda kell erre figyelni. Azt hiszem, hogy a javaslat legfontosabb része nem maga az alap, hanem az úgynevezett harmadik pillér. A bürokratikus akadályokat csökkenteni kell, és így ezáltal meg kell könnyíteni a beruházásokat. Például én, én különböző platform, egy amerikai platformon keresztül adok hitelt. De ez, a partnereim szeretnének Európába ö, átjönni, de ők úgy gondolják, de azt látták, vagy attól félnek, hogy az adminisztráció, a bürokratikus akadályok ezt nem teszik lehetővé. A kérdés csak az, hogy a vállalkozók hogy juthatnak hitelhez, és hogyan, jut, hogyan a, ö, hozhatnak létre munkahelyeket. És hogyha ez megtörténik, akkor jó, hogy lenne, hogy az európai jogszabályok nem nehezítenék ezt meg. Utána pedig nem az eladás országában, hanem a vevő országában kell áfát fizetni ezeknek a, ezeknek a vállalkozóknak. Hogyha mindenkire harmonizált jogszabályokat dolgozunk ki, az sajnos nem, minden, nem feltétlenül segíti a dolgot, és segít a dolgon, hiszen nincsen áfa határ, és hogyha ezek a külföldi befektetők nem akarnak megjelenni az EU piacon, akkor az lehet, hogy azért van, mert a jogszabályok túlságosan bonyolultak. Tehát semmi nem jó nekünk. Szeret, ö, szeretnék, ha ide jönnének a külföldi befektetők, de megnehezítjük az életüket hogyha komolyak akarunk lenni, akkor csökkentjük a bürokratikus akadályokat, mert ez nagyon rosszat tesz a vállalatoknak. Ezt most meg kell tenni, ha ezt nem tesszük meg, addig semmilyen mértékű beruházás nem segít. Vajon mit kell még megtenni? Hány beruházónak kell elmennie az EU-ból, hogy egyszerűsítsük a dolgot? Hány embernek kell munkanélkülnek lenni, mielőtt megnyitjuk a piacokat? Ahogy Bob Dylan mondaná, a válasz, a válasz a szélben van. The answer is blowing in the wind. Köszönöm szépen. Tilicska úr következik, három perc. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt Katalin alelnök, miniszter asszony, először is engedjék meg, hogy biztosítsam önöket arról, hogy nagy és fontos dolognak tartjuk, Fontos dolognak tartjuk a beruházási tervet. Ez azt gondolom azonban, hogy az is igaz, hogy megfelelő várakozásokat keltenek. A három pillér, amelyen alapul, annak, alapul ez a beruházási terv, pontosan ezt várják tőlünk a vállalkozások. Bizalmat kell nyerni, visszanyerni az európai intézményekben, hogy az emberek bízzanak abban, hogy az európai intézmények megfelelő eh, válaszokat tudnak adni ezekre a kihívásokra. Nos, várakozásokat keltünk, félúton vagyunk, még nem vagyunk az út végén, és most még ennél is fontosabb, hogy, hogy teljesítsünk. Katainen alelnök eh, úr azt mondta, hogy a eh, belső piaci pillér még fontosabb, ezzel egyetértek. Nyilván emlékszik arra, hogy a frakcióban volt egy vita, amelyben nem igazán értünk egyet, vagy részben nem értünk egyet. Én strukturális reformokra és kondicionalitásra koncentráltam. Ön azt mondta, hogy ez nagyon sok terhet ró a vállalkozásokra, egyszerűbb kell, hogy legyen. Én azt mondtam, hogy ezt lehet egyszerűsíteni, nem általánosságban, de tagállamokra lebontva. De most hagyjuk ezt, most egy másik dologra térnék ki az alapján, amit ön említett. Hogyha az Európai Unió beruházási tervet nyújt be, akkor azt várom, hogy az Európai Bizottság elvárja a tagállamoktól a nemzeti beruházási tervek elkészítését. Én lát, láttam eh, listákat, eh, egyes eh, pályázatok biztatóbbak, mások nem annyira, de sokkal bizakodóbb lennék, hogyha ezen pályázat benyújtások alapján a tagállami hatóságok konkrét hozzájárulásokat tennének a belső piac kialakulásához, a, a törvények betartatásában például. A bizottság nagyon jól tudja, hogy miben nem teljesítenek jól a tagállamok. Jobb jogalkotás, administratív terhek, Kamál úr is mondta, a bürokrácia leépítése nagyon fontos kérdés. Az elmúlt kilenc évben az üzleti világban dolgoztam, és ott ez az elsődleges probléma akár mindent nevezik, ezt a beruházási tervet konkrét lépésekkel, hogy kiegészítsék. Két megjegyzéssel zárnám. Az egyik, azt vártam volna, ahogy a, többet vártam volna a letelnökségtől, én azt várom, hogy ön ne csak azt mondja, hogy voltak találkozók hétfőn, de mi történt ezen a találkozón? Mi a tagállamok elkötelezettsége? Mi az üzenet? mit szeretne üzenetként átadni a parlamentnek, mert különben tudjuk, hogy fontos, és tudjuk, hogy vannak, vannak ülések, a lehető legjobbakat kívánom a bizottságnak, támogatást nyújtunk, de teljesítést is akarunk a két pillérben a tagállamoktól. Köszönöm, Köszönöm, Papadimulis képviselőjé a szó a GUE frakcióból, másodpercre. Köszönöm szépen, elnök asszony, Weber úr. Megértem persze, hogy nem elégedett, hiszen barátja Samaras elveszítette a választásokat Görögországban, de hát a demokrácia már csak ilyen. Szeretném azt javasolni önnek, hogy ne torzítsa az igazságot, és ne keltsen pánik hangulatot az új görög kormányjal szemben katasztrofális volt a megszorító politika, ez csak fokozta a szegénységet, a munkanélküliséget, és az önök görög barátai amúgy sem fizetnek adót az országban. Most pedig egész Európában ismét reményt kelt az a lehetőség, hogy a jövőben nem lesz ilyen megszorító politika. Ahogy hallhattuk, mindent megtesz eh, annak érdekében, hogy eh, az eurót megmentse. Most a tanács és a bizottság mindent tőle tehetőt megtesz annak érdekében, hogy a beruházásokat és a növekedést helyez előtérbe egy katasztrofális eh, megszorító politikával szemben. A Juncker csomagot aztán közforrásokból is ki lehet egészíteni, és a tagállamok hozzájárulásával, és úgy, hogy a beruházásokat méltányosan elosztják, és a beruházásokat oda kell összpontosítani, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, ahol a legnagyobb a szegénység, ami vasárnap történt Görögországban, azt a tanács és a bizottság Weber úrral szemben tiszteletben tartja. Ez pedig reményt kelt az európai népek számára. Monsieur Luke, Luke úr, egy fehér kártyás kérdést tesz fel. Elfogadja ezt a kérdést? kollege weber hat eben ausgeführt dass griechenland die solidarität der Arról beszélt, hogy nem, tapasztalták, nem tapasztalta meg Görögország az eurózóna szolidaritását. E, egyetért az, hogy a görög nemzethez nem jutott el ez a szolidaritás? nőtt a munkanélküliség, elfogadhatatlanul riasztó maga szintet érte, az ifjúsági munkanélküliség szintén. A szolidaritás az eurózóna részéről a hitelezők javára vált. Egyetért -e ezzel. Mikrofont kérünk. Weber úr, amit ön elmondott most, az azt jelenti, hogy Weber úr barátait a neodemokráciában büntetik, de ez nem azt jelenti azt, hogy Görögország most visszatér a drachmához, ahogyan azt ön állítja Lüke úr. Máskülönben a német adófizetők is veszítenek ezen. Görögország és az egész euróövezet szeretne visszatérni a növekedési pályára, igazságos reformok, reformok által, a korrupcióval szemben, ugyanis évtizedeken keresztül a passzok és a nedemokrácia pontosan ezt tette Görögországban. Eichhout euh, úr a zöldek nevében. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A beruházási tervről szeretnék beszélni, és a Görögországról szóló vitát a későbbiekre halasztanám. Örülök, hogy a bizottság tervével ismét megnyílt az út a beruházások előtt. Évekig csak a takarékosságot szajkózták. De hogyha megnézzük a bizottság javaslatait, három alapvető ellentmondással lát. Nézzünk szembe is, ezzel kapcsolatban hallgatnám Katajnem biztos észrevételét. Egyrészt túl kevés a demokratikus ellenőrzés a tervekben, bár az áll, hogy a beruházási terv az EU általános céljait kell, hogy elérje, de ez pontatlan. Nézzék meg, honnan szerzik a pénzt. Hát az EU költségvetésből átcsoportosítják. Persze lesz egy új felügyeleti testület, de továbbra is arról van szó, hogy a meglévő pénzt csoportosítanak át. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Európai Parlamentet az együttdöntés folyamatába bevonják hogy mi is dönthessünk a pénzek odaítéléséről másodszorban a közérdek háttérbe szorul. Milliókat fordítanak szén, meg atomerőművekre, vagy az antwerpeni körgyűrűre, pedig tudjuk, hogy Flandriában milyen problémák vannak, ezt a flám kollégák meg is erősíthetik. Hogyan tudjuk tehát biztosítani, hogy a közpénzek megfelelő közszélt is szolgálnak majd harmadsorban? túl keveset gondoltak a döntéshozók arra, hogy ezeket az új pénzeket hogyan lehet jobban felhasználni. Az EFD frakció nevében adok szót. Katainen úr, úgy látom, hogy ön olyan biztos, aki tudatában van az Európai Unió súlyos gazdasági helyzetének. A 2008-as válság óta az eurózóna az egyetlen a világban, amely nem növekedett, és ennek a hatása a polgárokra, a foglalkoztatásra, az öngyilkossági rátára nagyon komoly, és Görögországban ez súlyozottan így van. Katainen úr sok jó akaratú ember próbál megoldásokat találni, de a stratégiai beruházási alap az nem bizonyul majd hatékony eszköznek, mert miközben megpróbáljuk utolérni az USA-t, az európai ö, szakértők továbbra is téves megoldást javasolnak, az eurót. Ezer számra tartják a továbbképzéseket az euróról, a konferenciákat, és nem hajlandók felismerni, hogy maga az euró a probléma. Úgyhogy fölösleges 20 milliárdot költeni arra, hogy aztán 300 milliárdunk legyen. Zaranapulosz úr kap egy percben szót, köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai monopóliumok nagyon örülnek ennek a mennyiségi könnyítésnek és Juncker úr beruházási csomagjának. Most olyan beruházásokra adnak milliárdokat, amelyeket a tagállamok adófizetőinek a pénzéből akarnak majd finanszírozni. Az Európai Unió támogatja az ilyen típusú keverést, kavarodást, hogy elködösítik, hogy mik is az eredeti célok. A szociális rendszereket úgy építek le, hogy közben folyamatosan a szociális jelszót szajkózzák, és a munkavállaló kárára megint csak a nagytőkének kedveznek, a monopóliumoknak, akik most dörzsölik a tenyerüket jogosan. Ki kéne fejlesztenünk egy saját érdekvédelmet. Grosztett asszonynak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, tanácsi ség Nyilván támogatjuk a bizottság javaslatát, mert szükségünk van stimulusokra, megfogható méretű stimulusokra ebben a válságos helyzetben. A bizottság rájött, hogy válságos a helyzet, sürgősség van, és ez az alap, amely komoly összeget takar, megfogható. Fontos, hogy a parlament támogassa ezt, és részt vegyen az alap elosztásának <clears throat> modalitásaiban. Kérjük, hogy minket is hallgassanak meg az alkalmazás során, és a bevált kormányzás, a kiválasztási eljárások átlátható bevált módszereit alkalmazva jutassák a pénzt a valódi beruházóknak. És mindent meg kell tenni, hogy a bürokratikus teher csökkenjen, hogy a beruházók, a befektetők jöjjenek Európába. És ez egyben azt is jelenti, hogy a, a technológiai előnyünket meg kell őrizni, vagy vissza kell szerezni, mert az európai ipar most már nagyon régóta szenved, és ha ez sikerülne a programmal, a 2020-as programmal összhangban megvalósítani, akkor az nagyszerű eredményeket hozhatna. Eddig sok-sok tárgyalás volt már erről, befejezem elnök asszony, de a tanáshoz is szeretnék szólni, mert úgy érzem, hogy a tagállamoknak is felelőssége van ebben. Mindent tegyenek meg a tagállamok, hogy ehhez az alaphoz megfelelő összegekkel járuljanak hozzá. Monsieur Wolf, vous venez de prendre la parole, donc... Euh, Wolf úr nem jelentkezett euh, előre, úgyhogy nem kaphat szót. Euh, Tomászonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony miniszterasszony, biztos úr, köszönöm szépen a bevezetőt. Nem értek azokkal egyet, akik szídják a Juncker féle programot. Ez a 315 milliárd persze nem a levegőből fog leesni, tehát hitelesen átláthatóan kell a pénzeket felhajtani és aztán elasztani valódi beruházások érdekében a közösségi célokkal összhangban. Kár, hogy a, eddig nem volt átlátható a magánberuházók és az államberuházók összefüggés rendszere. A válság kapcsán szükség volt már egy ilyen nagy, megfogható pénzinjekcióra, de nem csak pénzre van szükség, erre a 300 milliárdra, hanem arra is szükség lenne, hogy a tagállamok mobilizálják magukat, és aktívan használják ki, okos projekteket fogalmazzanak meg, és maguk is járuljanak hozzá ehhez a rugalmasságnak most új értelmezése lesz, a bizottság részéről ez már megszületett. Várjuk, hogy a tanács is ennek megfelelő módon nyilvánuljon meg, a foglalkoztatás és a növekedés érdekében lépjen. A bevált igazgatási gyakorlat mérhető, objektív módon, és vannak is kiválasztási kritériumok a bizottságnál, Ugyanakkor az ötös pontja a rendeletnek, amely az oktatással, képzésével, képzéssel foglalkozik, láthatóbbá kéne, hogy váljon, hiszen ez a leghosszabb távú, legjobban megtérülő, csak hosszú távon megtérülő beruházás. Ez egyébként a társadalmi igazságosságnak is a része. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak meg kell adni a független szakértőknek a szabad kezet a projektek kiválasztásában, hogy a makroökonomiai szempontok érvényesüljenek. Elnézést, elnök asszony, de ezt lehet lehetne még sorolni. Bocsánat, hogy tovább beszéltem. még beszélhet, mert kékkártyás kérdést is kívánnak önhöz intézni. Elfogadja? 30 másodpercben lehet a kérdést föltenni. Tisztelt, tisztelt Tomá kollega említette, hogy évente milliárdos programokat, több milliárdos programokat kellene végrehajtani éves szinten, de azt nem mondta el, hogy hogyan kellene ezeket finanszírozni, és azt, arról sem beszélt, hogy nagy-Britanniában vagy USA-ban, ezért összekapcsolják a strukturális reformokkal. Hogyan magyarázza akkor azt, hogy egy liberális gazdaságpolitikát pénzügyi politikával támogatnak, önök azonban olyan programokat kér, amelyeket nem lehet finanszírozni? Egyet euh, értek egyetértek a bizottsággal, és azt tudom mondani, hogy a közberuházások esetében a közösségi szemlélet, a szabályok fogják garantálni az új értelmezéssel kiegészítve azt, hogy a tagállamok garantálják ehhez a pénzt, és az Európai Uniónak amúgy is tudjuk, hogy végül is a tagállamok lesznek a élvezői ennek a pénznek, miután befizettek. A nehézséggel küzdő régiók iránti szolidaritás jegyében. Starbati úr kap egy percben szót. Elnök asszony, az Európai Unió Ban van egy központi filozófia. Az Európai Unió reagál a társadalmi és a gazdasági kihívásokra orientált tervekkel és pénzügyi alapokkal együtt. Emlékeztetnék a Lisszaboni stratégiára. Az Unió 2000-ben egy új stratégiai célt tűzött ki maga elé, a, leg, a versenyképesebb és legdinamikusabb térségé kívánt válni a világon, és az eurónak kellett volna ezt a folyamatot felgyorsítania. Most azonban egy stratégiai romhalmaz előtt állunk, az euróövezet egyáltalán nem versenyképes nemzetközi szinten, nincs növekedés, viszont van tömeges munkanélküliség ami lebénítja a beruházásokat is. Mit tesz a bizottság? Egy újabb tervet terjeszt elő, Európai Stratégiai Beruházási Alapot. Aki ezt az alapot tanulmányozza, azt láthatja, hogy számos becslést, felvetést tartalmaz, de aki projekciókkal foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy nem fognak stimelni az ilyen számítások, ha feltételezésekből indulunk ki, és Brecht is mondta már, hogy terveket lehet szőni, de hiába szövünk terveket, nem fognak ezek működni. Marzsi pour 1 minute 30. A Margi úr, másfél percben, köszönöm szépen. Alelnök úr, tudjon, hogy a kohézióról szóló hatodik jelentés megállapította, hogy a kohéziós célok nem teljesültek, sőt a teljesülésük aránya csökkent 2008 óta. Több milliárdos beruházást terveznek. A leggazdagabb régiók ö, ö, most megint pénzt pumpálnak a ö, szegény régiókba, de figyelnünk kéne arra, hogy minden típusú kategóriájú régió ö, benne haszonélvezője lehessen ennek az új tervnek, és ne legyen egyenlőtlen az elosztás. És a bizottság figyeljen oda arra is, hogy ne legyen kőbevésve minden, minden előre, hanem ahogy önök is megfogalmazták, a kockázatok vállalásával új díl, dílek alakulhassanak ki Európa érdekében, például olyan, hogy a tengergazdálkodás vagy a kulturális ipar is labdába rúghasson, illetve, hogy a tehetséges fiatalok, akik tele vannak ötletekkel, projektekkel, főleg a digitális világban, lehetőséget kapjanak, támogatást kapjanak. És még egy gondolat, a kormányzással kapcsolatban a parlament követeli, hogy ezekben a döntések majd bevonják, hiszen ezek politikai döntések. Egy percben van a asszony kapszul. Igen, tisztelt elnök asszony! Az ILO ma megjelent tanulmánya a beruházási tervben 2,1 millió potenciális munkahelyről beszél, két feltétel fennállása esetén. 2018-ig egyrészt, hogyha munkaerőpiacra jelentős pénzeket csoportosítanak át, főleg a magas munkanélküliséget felmutató területeken, és hogyha kísérő intézkedéseket alkalmaznak a képzés és az oktatás területén. Nos, Katajnen albiztos bizottsági elnök helyettes a költségvetési bizottságban múlt héten azt mondta, hogy a versenyképességünket növeljük az beruházási tervvel, és próbáljuk megnyerni a magántőkét. Most azonban az Európa 2020-as stratégia céljairól beszélt, ahol a szegénység elleni küzdelem, az egyenjogúsítás, az éghajlatváltozás elleni küzdelem fogalmazott meg, azonban a beruházási tervben nem jelennek meg ezek a célok. Kérdezem tehát, hogyan próbálják elérni, hogy ezeket a minőségi célokat iránymutatásként is használják a tervben. Most pedig Cánni képviselő kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, a beruházási ruha terve el fog bukni. Az Európai Unió ismét bemutatja, hogy képtelen választ adni a gazdasági válságra. Voltak éppen csak a magánberuházásra próbál koncentrálni, és ez azt mutatja, hogy továbbra fog csökkenni a hit az unióba, nem jön létre a növekedés, nem nyerik meg majd a pénzt csak jelentős közberuházásokkal lehet kilábalni ebből a krízisből, csak ez lehet a megoldás. Másként, hogyha gondolkozunk, utópiáknak vetjük oda magunkat. Soha nem jön annyi magánberuházás, amennyire szükség volt. Az Egyesült Államok expansionista fiskális politikával lábalt ki a gazdasági válságból, Éppen ezért a Maastrichti kritériumokat fel kell adni, és a növekedésre kell koncentrálni. Fennáll annak a veszélye is, hogy 20 millió munkahely vész el, hogyha így tétlenkedünk a jövőben. Köszönöm. González Pons képviselő következik. Köszönöm elnök asszony Katainen úr. Spanyolországból támogattuk ezt a beruházási alapot, és azt kérjük, hogy az addicionalitás elvét alkalmazza. Ez az alap nem szabad, hogy helyettesítse a beruházási bank által már eszközölt beruházásokat, és a legnagyobb kockázattal bíró projekteket, amelyeket másképpen nem lehetne finanszírozni. Egyetértünk, hogy az alap céljai a közé tartozik az, hogy a gazdaságra hatással legyen, munkahelyeket teremtsen, éppen ezért nagy minőségű beruházásokról kell, hogy szó legyen, amelyek technológiát is igényelnek, és amelyek középtávon megtérülnek. Fel kell gyorsítani az eljárásokat, sietni kell, legalábbis az első projektek jóváhagyásával, ugyanis nem okozhatunk több csalódást. Arra kell kötelezni a kormányokat, hogy tegyenek eleget a kötelezettségvállásainak ebben az esetben és máskor is. Eleget kell, hogy tegyenek a kötelezettségnek egy kormányváltás, nem jelent egy államváltást, az államok ugyanis kitartanak állam, kötelezettségeik mellett, független attól, hogy milyen párt van hatalmon. Semmilyen partner nem nem jelenthet kockázatot a többi számára, de nincs olyan partner, olyan tagállam, amelynek joga van arra, hogy kockázattá váljon a többiek számára. Tehát tisztelt kollégák, ha valaki nem teljesíti a kötelezettségeket, és ebből előnyre tercet, akkor mindenki meg fogja szegni a kötelezettségeket, nem csak Görögország. Monsieur González Pons, acceptez-vous une carte Elfogad egy kékkártyás kérdés, González Pons úr?

Én azt mondtam, hogy ez, ennek az alapnak figyelembe kell vennie az addicionalitás elvét, ami azt jelenti, hogy azon összegek, amelyeket az új beruházási alapba helyezünk, ez nem, ezek nem szabad, hogy helyettesítsék a már, kö, már megtett kötelezettségvállalásokat az Európai Beruházási Bank részéről, tehát a már folyamatban levő projektek, amelyek munkahelyeket teremtenek, ugye nagyon sok régió számára segítenek Európában. Köszönöm szépen, Van Brent asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr, igen, tisztelt tanácselnök asszony. Görögországról már sokat beszéltünk, sokat hallottunk, nem erről kellene most beszélnünk. De Görögország példájából nagyon is tanulhatunk. Egyrészt, hogy tisztelni kell a demokráciát, ez kézenfekvő. Másrészt azt is tanulhatjuk, hogy a lakosságban nagy többség úgy gondolja, hogy más európai politikára van szükség. Meg vitatkozhatunk azon hosszan, hogy hogyan is nézen ki ez a másik politika, de az biztos, hogy más európai politikára van szükség. Örülök, hogy a beruházási terv rendelkezésünkre áll, és hogy valóra válthatjuk az ebben foglaltakat a jövőben. Jövőre vonatkoztatva mindig a strukturális reformokról beszélünk. Nos, mi az SND frakcióban a strukturális reformokat támogatjuk. A kérdés persze az, hogy milyen szerkezeti reformokról beszélünk. A legfontosabb szerkezeti reform nem lehet más, mint a társadalmunk és a nemzetgazdaságunk fenntartható és zöld gazdasággá való átalakításában. Éppen Párizs előtt, az éghajlat csúcs előtt ki kell ezt hangsúlyozni, és ez irányba kell megfelelő döntéseket hozni. Ezek össze kell, hogy függjenek a beruházási ter- terven. Bász kollégára nézek, rengeteg javaslat, ajánlat áll rendelkezésre, és kiderült, hogy a kérvényezett összegek 6-ból 600 millió jó a javaslatokat tartalmaznak a széndiokszid alacsony, alacsony széndiokszid kibocsátási iparágak tekintetében, de az előirányzott pénzek 25%-a továbbra is a fosszilis ágazatba megy. Az a feladatunk tehát, hogy itt is még eh, átalakítsuk ezt. Köszönöm. Ortaszon úr kap egy percben szót. Nem halljuk a felszólalót. A múltkor egy kicsit meglepődtünk, amikor az Ekon bizottságba eljött, és azt mondta, hogy jelenleg semmilyen tagállam nem kötelezte el magát amellett, hogy a Juncker alapban pénzt, pénzekkel részt vegyen. Szeretnénk úgy, hogy miatt megerősíteni aggájainkat. Úgy tűnik, hogy teljesen üres ez az alap. A másik dolog pedig, amit szerettem volna elmondani, hogy az unió költségvetéséből, a Connecting Europe Facility-ből, vagy az Európa 2020-as alapból átirányítanak-e összegeket, mert bizonyos esetekben ez rendkívül káros lehet. Továbbá a jogalkotási javaslatban feltételekhez kell támasztani a projekteket, és azt kell mondjam, hogy rendkívül aggasztanak bennünket bizonyos a tagállamok által benyújtott projektek, mert ezek óriási szociális és környezeti következményekkel lennének, nincsenek összhangban az EU elveivel, még csak a beruházási bank elveivel sem, tehát a bizottságnak e tekintetben is be kell avatkoznia. Köszönöm szépen, Fernándes úr kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony a javaslat, amely az Európai Stratégiai Beruházási Alapra vonatkozik, innovatív, bátor, lehetővé teszi, hogy munkahelyeket teremtsünk, segti majd a vállalkozásokat, és kedvez a vállalkozó szellemnek. Ez egy nagyra törő terv, amely pozitív hatásokat vált majd ki, megerősíti a belső piacot lehetővé teszi, hogy eltávolítsuk az akadályokat a belső piac elmélyítése útjákból. A konnektivitást, a hálózatok összekapcsolását lehetővé teszi majd a digitális és energetikai piacon, a versenyképességünket meg fogja erősíteni, és például növelni fogja az energetikai függetlenségünket. Ahhoz, hogy sikeres legyen ez az alap, legitimitásra van szükségünk, és átláthatóságra. A projektek szempontjából ezért minden tagállam részvételére szükség van, amennyiben ők érdekeltek, és az Európai Parlamentnek is maximálisan szerepet kell vállalni ebben a tervben. A Juncker terv, ahogyan ezt ugye ismerjük, van egy szolidaritási eleme is, és egy területi kohéziós elve. Köszönöm. Köszönjük. Bulman úrnak adok szót két mhm. percben. Elnök asszony, tisztelt kolléga Kamal úr, sajnos Kamal úr most nincs itt, ne kellemes vita közepette, de őt szeretném megszólítani. Ha már Bob Dylan idézi, akkor legalább a jó dalt idézni, én azt javaslom, hogy a Times Are Changing című dalt idézze inkább tőle, mert ez a jelen jelszava, és van azért valami közös bennünk. Ugyanis ebben a házban egy olyan megfogható politikai erő sincs, és Európában sem, amely ne gondolná azt, hogy hatalmas befektetési hiány, igény van Európában, és ezáltal lehet csak a növekedést ö, fellendíteni. Ez nagyszerű dolog, hogy végre valamiben egyet értünk. Most már csak ennek a technikai megvalósítása a kérdés. És bizottsági alelnök úr, Katajnán úr, ennek kapcsán felmerülnek kérdések, ezeket meg kell vitatni. Azért vagyunk most itt, az együttes döntés eljárásán belül. Az első ilyen kérdés például, hogy a PPP együttműködésben, az állami és a magánszféra együttműködésében hogyan lehet több tőkét mobilizálni. De hogyan jutunk a pénzhez, és ezt a pénzt hogyan lehet a legfontosabb jövőt generáló ágazatokban befektetni. Ezt kell most megvitatni, ebből fakad a másik két kérdés, hogy milyen ennek a pénznek a kezelése és az irányítása, mi lesz a döntési hierarchia, továbbra is felelősséget szeretnénk mi is vállalni az együttdöntési eljáráson belül a tanács mellett. És bizonyára lehetséges lesz ezt a nagy projektet sokoldalúan továbbfejleszteni, ehhez pedig nyilván egy policy mixre van szükség, egy olyan ö, elegyére a politikáknak, amely persze továbbra is legyütt döntésben, de kiegészíti egymást. Fondekom képviselő egy percben. Elnök asszony. A néppárti frakció tagjaként, és egyben a közlekedési szakbizottság tagjaként, valamint hollandként üdvözlöm a Juncker bizottság beruházási tervét. Gyakran teljesen más véleményen vagyok, mint Eckhout kollégám, de most azt kell, hogy mondjam, hogy legfőbb ideje volt, hogy Európában a kihívásokra is gondolunk, nem csak a veszélyekre. Hosszú ide mindig csak a veszélyekhez igazítottuk a gondolkodásunkat. Most eljött az ideje, hogy végre a kihívásokat ragadjuk meg, és ehm, ez alapján dolgozzuk ki a politikánkat. Persze sok nehézség van, áll az utunkban, többek között az, hogy a közlekedési ágazattól a Connecting Europe eh, eszközből pénzt vesznek el azért, hogy a beruházási tervbe csoportosítsák. Hát remélem persze, hogy a beruházási tervből azért visszakapjuk majd ezeket a pénzeket. Az infrastruktúra sok pénzt emészt fel, de a klasszikus infrastruktúrára is nagy szükség van. Nézzék csak meg a kamatok szintjét, ez is azt mutatja, hogy fontos hogy a kihívásokra figyeljünk, és kérdezem, hogy a bizottság elnöke mennyi pénzt gyűjtött már össze. Most pedig Garciaba Rubiel asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Katainen biztos úr. A e, megszorító intézkedések nem váltak be Európában, ezért sürgős és mély változásokat e, követelünk. Ennek fényében a bizottság által elterjesztett terv a megfelelő irányba mutat, ugyanis beruházásokat helyez kilátásba, amelyek által konszolidálhatjuk a növekedést és munkahelyeket teremthetjünk. A beruházások a legfontosabb eszközök Európa számára a gazdaság modernizálása céljából. Ez azt jelenti, hogy nem csak a mennyiség a fontos, hanem a projektek minősége és a hozzáadott érték szintén kulcsfontosságú. Éppen ezért szükségünk van egy struktúrált beruházási tervre, amely a Európát tartja szem előtt. A jövőt kell felépítenünk, és a fenntartható fejlődés kell, hogy legyen a valós célunk. Éppen ezért szeretném megint csak kiemelni, hogy következetességre kell törekednünk a politikai célok és az európai szintű pénzügyi eszközök között, ugyanis nem fogunk tudni semmilyen nagyra törő stratégiát előre vinni a jelenlegi európai költségvetéssel, és a jelenlegi beruházási tervel sem, a jelenlegi formájában. De ebben azért a jó irányba haladunk. Szükségünk van erre a tervre, szükségünk van arra, hogy működjön, és most működjön, mert fel kell lendítenünk az európai gazdaságot. Ehhez pedig számos kritériumot teljesíteni kell. Először is az addicionalitás nagyon-nagyon fontos, nem esetünk abba a kísértésbe, hogy, hogy ezt nem követjük, különben nem lesz európai hozzáadott érték. A finanszírozott projekteknek kell, hogy legyen egy fontos szocioekonomiai hatásuk. Továbbá oda kell a projekteket irányítanunk, ahol tényleg szükség van erre, ahol a piac hibázik, vagy ahol nem megfelelőek a beruházások. Továbbá figyelembe kell venni azt, hogy milyen kockázatok vannak, nagyon sok mindenről kell beszélnünk, és a parlament kész arra, hogy együttműködjön a tanácssal és a bizottsággal azért, hogy működjön ez a terv. De ezek előtt szeretném felhívni a figyelmet, a tanács és a tagállamok figyelmét, hogy vegyenek részt ebben a tervben, mert ez a terv így önmagában nem elegendő, ezért több tőkére van szükségünk, hogy, hogy javítsunk a terven. Merci. Köszönjük szépen. Gressle asszony kap egy percben, másfél percben szót. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, az egész Juncker csomag sok nyitott kérdést vett föl, vagy kérdést vett föl. Jó lenne, hogyha ezek közül néhányra válaszolna. Egy, e, house költségvetés technológiailag ez egy bizalmi alap, de nem lesz soha teljes rálátásunk arra, hogy mik a kockázatai ennek a pénznek, és hogy mit lehet vele elérni. Egy biztos, hogy 8 milliárd euróval csökkentik a kutatási alapot, úgyhogy szerintem ez inkább káros, mint hasznos. Felmerül például az a kérdés is, hogy a pénzügyi eszközök kapcsán, amit eddig megfontoltunk, azt most nem tudjuk majd figyelembe venni. 2007-13 között csak 40%-a a pénzeknek jutott el a végfelhasználóhoz 40%-a a pénzeknek. Miközben ellenőrzés volt. Miből hiszük azt, hogy most a világ hirtelen megváltozik, és egy kevésbé jól ellenőrzött alap ö, tényleg majd a végfelhasználókhoz jut el 100%-ban. És elége pénzt adni? Ez a másik kérdés. Görögországnak a legrosszabb a pénzfelhasználása a földközi tengeri térségben, nem az a baj sok régióban, hogy ne kapnának pénzt, hanem hogy képtelenek menedzselni a projekteket, technikai segítségnyújtásra lenne inkább szükségük, tehát nem mindegy, hogy mit kínálunk még a pénz mellett a beruházóknak. Németországban 59%-kal sikerült növelni a befektetések arányát, mert van ez a kiegészítő háttere is a dolgoknak, nem csak a pénz. Köszönöm. Van Nisteroy úr kap másfél percben. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én magam is támogatom a Juncker tervet, természetesen. Hiszen az a cél, hogy lendületet adjunk a gazdaságnak. Ennek ellenére van egy-két észrevételem. 460 milliárd euró a strukturális alapokban van, és a strukturális alap és a beruházási alap közötti kapcsolatot nem tisztáztuk túlzottan, izolált, eh, elszigetelt a beruházási alap. Nagyon sok tapasztalatot szereztünk a múltban a különböző alapokkal, a kockázat megosztással is, ezért úgy gondolom, hogy nagyobb lendületre van szükség. Másrészt az addicionalitás elvével egyetértek, de nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy eh, az Európai Beruházási Bank nehogy átvegye a, hi- a adósságokat, és így ne jöjjenek létre az új beruházások. Kérdésem a következő. Nem eléggé konkrétak a kritériumok. Képzelje csak el, hogy a pénz mondjuk csak a régi tagállamokba áramlana, az újakban nem. vagy pedig a pénzeszközök mondjuk 80%-a csak néhány tagállamba kerülne átutalásra. Hajlandó erről a problémáról beszélni. Ráadásul nem hallottunk még a határokon átnyúló projektekről is, prioritással látják el ezeket. Köszönöm szépen. Most 1 perc 30-ban Karasz képviselő kapszót. Alelnök úr, elnök asszony, hölgyeim és uraim, Európában túl magas a munkanélküliség, eladósodtak az államok, öregek, előregedettek a struktúrák, alacsony a beruházás, és nem eléggé versenyképes az európai gazdaság, és nem eléggé növekedik. A ma bemutatott terv csupán egy kezdeményezés. Mégpedig egy kiegészítő kezdeményezés. Új utat kezdünk járni, de ez nem helyettesítheti azokat a meglévő intézkedéseket, amelyekről már döntöttünk, hanem egy kiegészítő kezdeményezés ez, mely a versenyképességet és a foglalkoztatást szolgálja. Ráadásul ez egy európai beruházási offenzíva, az emögött rejlő gondolatot érdemes kiemelni projektekre van szükség, olyan projektekre, amelyek hosszú távon és fenntarthatóan sikeresek. Máskülönben a magánberuházókat nem nyerjük meg a terv támogatására. A parlament azonban felelősséget érez a beruházási tervért, ezért mind az illetékes szakbizottságokban, és főleg a költségvetési e, és gazdasági szakbizottságokban fogjuk e, figyelni a <clears throat> beruházási terv végrehajtását. Nem fogadjuk el, hogy az EBB governance ellenőrzése alá tartozom. Az egész mi vagyunk politikailag felelősek ezért a tervért. De még egyszer mondom, a tagállamoknak az a feladatuk, hogy megduplázzák a pénzt. Köszönöm. Monsieur Éler. Éler úr. Másfél percben parancsoljon. Katainen. Katainen úr. Kijelentette, Manfred Weber, hogy támogatni akarjuk, ezzel egyetértünk, ez a megfelelő projekt, ugyanakkor ebből a megfelelő konstrukciót kell kialakítani. Ezért két kérdésem volna. Mi a többlet értéke ennek a Horizon 2020-hoz képest és a COSME-hoz képes, képest, hogyan tudjuk kiegészíteni mindezt, és hogyan tudunk az alapok, a források átcsoportosítása helyett többletértéket teremteni, és milyen fajta kockázatprofilt nézünk majd a projektek finanszírozása során, vagy másképpen fogalmazva, hogyan lehet a tőkártételi hatást biztosítani, mert ez nagyon fontos, vegyük figyelembe, hogy már vannak bizonyos eszközök, és ez a megfelelő projekt, de szerettük volna, hogy nagyra törőbb legyen. Nem a kutatásfejlesztésből kellett volna elvenni az alapokat, hanem más fajta tehermegosztásra lett volna szükség. Köszönjük. Most a spontán felszólalások következnek. Kilencen jelentkeztek szóra, már is asszonynak adok egy percben szót, és mindenkinek egy percben. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a elnök urat. Fontos tanulsága a befektetési politikának, legalábbis a kohéziós politika alapján ítélve, amely maga is egyfajta befektetési és fejlesztési eszköz, az, hogy minden erőnkkel a minőségi projekteket kell támogatni, és az emberi erőforrás fejlesztést. Ez hiányzott eddig az európai projektekből, főleg az emberi erőforrás fejlesztés. Tehát erre figyeljen oda a bizottság. A tagállamok, amelyek a kohéziós politikából adódó pénzeket használják, pedig tegyék oda a megfelelő társfinanszírozási eszközöket. Reméljük, hogy ez az új beruházási terv nem a kohéziós politika projektjeit akarják, akarja majd kiváltani, hanem ezekhez tesz újat hozzá, azzal együtt, hogy közben az államháztartásokat is sikerül rendbe tenni, és nem fogy el a pénz a társfinanszírozásra. Ajala Szendel azt mondjuk szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretem volna Katainen úrtól megkérdezni, hogy a tanács és a parlament ugye megállapodtunk egy hálózatfinanszírozási eszköz létrehozásában, a közlekedés szempontjából, ami ugye sikeres volt. A beruházások közül most 3,7 milliót vonnak ki, és ezt átirányítják a Juncker tervhez. Szeretném tudni, hogy az az összeg, amelyet a Juncker tervhez helyeznek át, ezt a közlekedés finanszírozására fordítják-e európai többletértékkel, és úgy, hogy azt a bizottság, valamint a parlament ellenőrizhesse. Ugyanis, ami a Castor kötvényprojekttel történt, azt kell mondjam, hogy ez alapján joggal gondolhatjuk, hogy azon összegek ugyanolyan ugyanolyan többletértéket képviseltek, és ha lehet, akkor most is ugyanazt az ellenőrzést akarjuk a bizottság és a parlament részéről. Merci. Köszönjük. Fordasszony következik, parancsol. Kedves kollégáim, beruházásokra van szükség a magán ágazat részéről is. Fontos, hogy a kis és vállalatok tulajdonosai tudják, hogy az ő oldalakon állunk. Rém történetekről számolnak be e-mailekben nekem a kis és vállalatokról, amelyek csődbe mentek, amelyeket bezártak, pedig a digitális vállalkozások jelentik a legnagyobb lendületet a gazdaságban. A nagy cégek próbálják elkerülni az adót. A kis cégek eh, pedig ezt nem tudják megtenni, és számukra ezért valamilyen kivételt kell biztosítani. Tanács. Még egyszer mondom tanács, még egyszer mondom tanács. Az önök tér felén van a labda. Meg kell változtatni a szabályokat, ne csak beszéljenek a változtatásról, hanem tegyék meg a lépéseket, adjanak kivételt a mikrovállalkozásoknak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most Jakovsics úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottságot szeretném emlékeztetni arra, hogy nem biztos, hogy ez az alap működni fog. Mindent meg kell tenni persze azért, hogy működjön. A parlament feladata ebben jelentős a siker és kudarc szempontjából. Ezért hangsúlyozni szeretném, hogy támogatom ugyan a tervet, mert nem látom alternatíváját, és elfogadom azt a kritikát is, hogy nem tökéletes, de alternatívára végre szükség van, mert eddig nem volt alternatíva sem. Tehát legalább bizonyos projektek és ezek szinergiái most elismerés nyernek. Nagyon fontos, hogy ezek a szinergiák a régiók, a polgárok, a magán és az állami szféra között megvalósuljanak minden lehetséges szinergiát meg kell találni, ezek révén hatékony lehet az alap. Köszönjük. Viega úr, egy percben. Köszönöm szépen. Ez a stratégiai beruházási alap az európai gazdasági helyzetre kíván sürgős választ adni növekedést kell támogatni, éppen ezért szükséges ez a terv, ugyanakkor sajnos az eszközök nem tesznek eleget, nem segítenek a cél eléréséhez. Ez a modell már a múltban is kudarcot vallott, és most is ez tör, fog történni, ugyanis a PPP konstrukciók esetében a magánfél óriási nyereségre tert szert. A kommunikáció, a távközlés vagy az oktatás terén nem elég a finanszírozás. Hiányzik a finanszírozás, hiányzik a bizalom a beruházók részéről, a megszorító intézkedések miatt, amelyek továbbra is korlátozzák a fogyasztást. A közfinanszírozás a gazdasági és területi kohézióhoz kellene, hogy hozzájáruljon. Venn egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is épp úgy, ahol Gressle asszony mondta, kihangsúlyozom, hogy az a fontos, hogy ezeket eh, az alapokat nem szabad elvenni a kutatási alapból, az infrastruktúrába csoportosítják át, és bőveleti szervezet bűnözői csoportok kapják meg bizonyos országokban. Egész egyszerűen e felett felügyelnünk kell, gondolok, emlékeztetek csak a luxemburgi eseményre, meg lehet, hogy Juncker személyen lesz a közös nevező ezekben az ügyekben, hát nem akarok vádaskodni, de a takarékosság elleni harc tovább fog menni, és látni kell, hogy a választóknak elegük van a takarékosságból, és ettől bizony megrémülhetnek akár még a baloldali pártok is.

az unióban a munkahelyek sixty six eight át a kkv k adják. ez azt jelenti hogy a fő feladat a kis és középvállalkozásoknak a segtése beruházása helyzetbe hozása lenne. köszönöm szépen! Köszönjük, Balco úr! Bukovics úr, parancsoljon, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nos, mivel is kezdjem? Támogatom az alapot, az elképzelést, és azt, hogy a központi bank is elkötelezte magát most nem csak elviekben a növekedés mellett, ez most elégedettséggel tölt el. Ugyanakkor nagyon pontos időtervet javaslok követni, és a tanács és a bizottság figyelmét felhívom arra, hogy működjenek együtt, és eh, ahogy Mr. is úr is elmondta, ne hagyják a tagállamokat kihátrálni, hogy minden eh, pénz meglegyen, és ne csak a gazdagok kapjanak belőle, mert nincs elég magántőke, amit fejlesztési célra lehetne fordítani. Tehát megfelelő szabályokat kell elfogadni ahhoz, hogy az alap hasznosulhasson. Köszönöm szépen. Ez a csomag, amelyet Katainen alelnök úr előterjesztett, szerintem egy nagyon fontos lépés, de a frakcióm évek óta vár már erre. Évek óta kérjük, hogy több beruházásra van szükség, mert pusztán a megszorító intézkedések egyértelműen bebizonyították, hogy nem tudják elindítani a növekedést. Ezért örvendek ennek a jogalkotási javaslatnak, amely előttünk van, de úgy gondolunk, hogy mindannyiunkon múlik, hogy vajon működőképes lesz-e, és a végrehajtásról gondoskodnunk kell. De annak érdekében, hogy sikeres legyen, nagyon sok munka vár még ránk. A lényeg az lenne, és több kollega már rámutatott arra, hogy a megfelelő projekteket kell kiválasztani, ez kulcsfontosságú. Nagyon fontos, hogy legyen európai többletérték, nem pusztán olyan projekteket kell támogatni, amelyeket amúgy is finanszíroztak volna a tagállamoknak pedig több pénzt kell az alapba pumpálni, méghozzá rugalmas módon a, nemzetközi, a nemzeti költségvetésükbe. De amit fesz, meg szeretnék kérdezni Katainen úrtól, hogy ki fog dönteni a projektekről, hiszen elmit, említette, hogy a parlamentnek meghallgatási joga lesz, de kapunk-e konkrét szerepet a tényleges projektek kiválasztásában? Köszönöm, ezzel lezárom a spontán felszólalásokat. Katainen úrnak adom vissza szót a bizottság nevében. Elnök asszony, köszönöm önöknek is az ötleteket, a gondolatokat, az élénk vitát. Szeretném aláhúzni, hogy mi is ennek a tervnek a lényege. Emlékeztetnék rá, hogy ez a beruházási terv önmagában nem fog megváltoztatni mindent. Strukturális reformokra van szükség, bizalomépítésre, fiskális politikára, megfelelő monetáris politikára, és Európa szerte európai közös fellépésre, főleg a magánágazat megmozdulására. Mindezeknek együtt kell teljesülnie. Tehát a befektetési terv nem önmagában áll. Ez egy strukturális európai típusú válasz valóban, ahogy mondták, először is van egy kockázati alap, amely a magánszférát ösztönzi arra, hogy vállalja a kockázatot, találjon ki projekteket, főleg a kis és középméretű vállalkozásokra fókuszálva. A második aspektusa ennek, hogy átlátható projektkövetést akarunk megvalósítani, a gazdaságilag jól megfogalmazott, rentábilis, jól struktúrált projektek kapnak, viszont azok rendesen pénzt átlátható módon. Az intézmény befektetők és magán befektetők ezt igénylik. Végül is a befektetés mindennapos tevékenység és munka Európában most is létezik, csak nem elég a jól struktúrált projekt. Tehát úgynevezett Transparent Project Pipeline-t akarunk kiépíteni, egyfajta átlátható követést. És persze nyilván a közférának is meg kell mozdulni, pont ezen struktúráltság érdekében. A technikai segítségnyújtást javítani fogjuk, hogy garantálható legyen, hogy Európa valamennyi országa, régiója részt vehessen a projektben. Harmadsorban, és szerintem ez a legfontosabb, az, hogy az egységes belső piacot szolgálja mindez, mert az európai szintű strukturális reform új piacokat teremt, új lehetőségeket a kis, de nagy vállalkozások előtt is. És csak az ég, a csillagos ég a kreativitás határa. tehát az egységes piacra is figyeljünk oda. Nyilván a pénzt mindenki elsődlegesebbnek látja, de eközben óriási erő van a belső piacban, amit ki kell használni. Azok, akik szeretnénk a kis és középméretű vállalkozásokat helyzetbe hozni, és szívesen adunk több közpénzt is az ő hitelezésükre, azok példát vehetnek a spanyolokról. Minden tagállamot arra ösztönöznék, hogy úgy járjanak el, mint a spanyolok, a strukturális alapokat pénzügyi ösztönzőként használták a likviditás, a hitelezés fellendítésére. Ez a jó típusú felhasználása a strukturális pénzeknek, és ez az, ami szolgálja a KKV-ket és egyébként pedig a tagállamoknak át fogom adni az itt megfogalmazott üzeneteiteket, üzeneteiket. Ne felejtsük el, hogy az eredeti EIB is továbbra is működik, 60-70 milliárdos összeggel évente, és új lesz a kockázati alap is, amely 60 milliárdos likviditást ad, anélkül, hogy a tagállamoknak bele kéne fizetni három éven át. Tehát ez az új alap azért kisebb, mert a többivel együtt képzelendő el, ez csak a kockázatokat hivatott kezelni. Nem tudjuk, hogy mennyi lesz a kockázat. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon szoros együttműködésnek nézek elébe önökkel, és hogyha az európai költségvetésből pénzt veszünk ki, akkor mi azt ígérjük, hogy új módon fogjuk ezt felhasználni. Én nagyon azt remélem, hogy a beindító hatás révén a kutatás sem fogja megsínleni ezt az új elképzelés struktúrát, hiszen új lehetőségeket akarunk megnyitni polgáraink előtt, munkahelyeket akarunk teremteni. Ezért hoztuk létre mind az alapot, mind az új beruházási bank új struktúráit. Köszönöm szépen, Katányan biztos úr. Most pedig a vita lezárása alkalmából Kányina Lukasevica asszony kap szót a tanács részéről. Elnök úr, tisztelt képviselők! Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak ezért a vitáért. Ebből is látszik, hogy mennyire nagy jelentőséget tulajdonítunk a beruházások fellendítésének Európában a stagnálás évei után. Közös az elhatározásunk, nagyra törő beruházási tervet terjesztünk a polgárok elé, a fenntartható növekedésünk és a munkahelyteremtés a célunk. A vita során feljegyeztem öt különböző kérdés blokkot. Először is említettük az bürokratikus kérdéseket és a strukturális reformokat, aztán áttértünk a finanszírozás forrásainak kérdésére, valamint a PPP konstrukciókra, és ami nagyon fontos, felhívjuk a figyelmet a munkahelyek teremtésének jelentőségére. A munkanélküliség elleni küzdelemre természetesen szó esett arról is, hogy a beruházások nem a magánberuházók érdekeit kell, hogy szolgálják, hanem a polgárok jólétét kell, hogy fokozzák, és munkahelyeket kell teremtsenek. Szó esett arról is, hogy intelligens beruházásokra van szükség, és fenntartható fejlődésre. Horizontális kérdések is felmerültek a demokratikus legitimitásról, valamint az Európai Parlament és a tagállamok szerepéről ami ezt az öt kérdés blokkot illeti, szeretném hangsúlyozni, amit Weber úr mondott, Kamal úr is ezt hangsúlyozta. Éppen ezért nagyon várjuk már a bizottság javaslatát a beruházási terv harmadik pillérét. Ahogyan azt a bevezetőmben is elmondtam, úgy gondoljuk, hogy talán a harmadik pillér az, amely a legfontosabb lesz, és amely a leginkább ösztönözni tudja a magánberuházásokat. Úgy gondoljuk, hogy ez a három pillérből felálló terv, megfelelő választás hosszú távon lesznek meg az eredményei, ugyanakkor rövid távon rendkívül összetett ez a terv. Az elnökség kész arra, hogy létrehozza ezt az alapot, és elmozdítsa az akadályokat a belső piacon is az akadályokat, főleg az energiaunió, a digitális gazdaság, valamint a tőke piaci unió terén. Nemzeti szinten is sok mindent meg lehet tenni. Szó esett arról is, hogy a tagállamok hogyan tudnak hozzájárulni az alaphoz. Szeretném hangsúlyozni, hogy a részleteket ki kell dolgozni a jogalkotási javaslatban. Ezt a munkát, ennek a megvizsgálását eh, most kezdtük el. A lényegi kérdés azonban az, hogy biztosítsuk, hogy bármilyen szinten is eh, avatkozzanak be a tagállamok, eh, új forrásokat kell mozgósítani. Igaz, hogy a tagállamok valamint a nemzeti bankok is hozzá tudnak majd járulni az alaphoz. De hangsúlyoznám, hogy ez csak egyik módja annak, ahogy a tagállamok támogatni tudják majd a beruházásokat. Közvetlenül is támogatni tudják majd a projektek szintjén, vagy beruházási platformokon keresztül. A bizottság, valamint az Európai Beruházási Bank becslései szerint a beruházások szintje 315 milliárd eurónyi új beruházást tud majd mozgósítani, és ennek nagy része a magánszektorból fog érkezni, hiszen ott adott a likviditás, ott valós pénzekről van szó, amelyeket minél hamarabb fel kell használni. ezt fogják kiegészíteni a tagállamok hozzájárulásai, és amikor majd ezen összegek megérkeznek, az, akkor a végösszeg még magasabb lesz. Ami az alap által képviselt többletértéket illeti, a cél az, hogy új beruházásokat mozgósítsunk. Az addicionalitás ezért egy nagyon fontos kritérium, ez fogja biztosítani, hogy hogy magas legyen a beruházások szintje. A javaslat eh, tanulmányozását eh, most kezdtük el, és a parlamenthez hasonlóan a tanácsnak is eh, ide, időre van szüksége, hogy kialakítsa álláspontját. Az ugyanakkor már egyértelmű, hogy ennek az eszköznek az addicionális jellege fontos lesz. A cél az lesz, hogy olyan projekteket támogassunk, amelyek finanszírozása jelenleg nem biztosított, vagy azért, mert túl kockázatosak, ezért fontos, hogy az alap által a magánbefektetők számára a projekt vonzóbbá váljon. Bulman úr hozzászólása kapcsán számos nagyon jogos felvetést hallhattunk. Ezekre választ kell találnunk a belső, illetve az intézményközi egyeztetéseink során. Egyetértettünk abban, hogy a forrásoknak oda kell eljutniuk, ahol a legnagyobb szükség van rájuk biztosítanunk kell a kritériumok alapján a befektetések biztonságát. Természetesen kezelnünk kell az egyenlőtlenségek, a munkanélküliség problémáját. Ez a fő célunk. Egyértelmű az is, hogy egy nagyra törő beruházási terv támogatni tudja majd a keresetet rövid távon, és a növekedést hosszú távon Európában. Egy alapvető feltételez ez a munkanélküliség elleni küzdelemben. A beruházások magasabb szintű foglalkoztatást biztosítanak majd az Európai Unió egészében. A bizottsági javaslat szintén kilátásba helyez nagyobb támogatást a KKV-k támogatásához a, finanz- a beruházási alap által. Így tudunk hozzájárulni a foglalkoztatás növeléséhez Európában. A tervnek ezt a részét nem szabad alábecsülni, ugyanis jelentősen fel fogja lendíteni a KKV-k tevékenységét az Európai Unióban. Ami pedig a vita tartalmát illeti, amelyről, amely a tanácsban folyik, erre is vonatkozott egy kérdés, felhívnám a figyelmüket arra, hogy a tegnapi vita az ecofin e nyilvános volt. Nagy érdeklődést mutattak ez iránt, ezért nyújtanék egy rövid betekintést a tegnapi vitába. A miniszterek jelezték, hogy sikeres, siker, sikeres tervet szeretnének. Ezért biztosítani kell, hogy azon projektek, amelyek a legnagyobb mértékben tudnak hozzájárulni ehhez, ezt meg fogják tenni. Azon projektek, amelyek munkahelyeket teremtenek, a technológia transfert lehetővé teszik Európa szerte. A fejlődött, a fejlődő és a felzárkózó térségekben is. Az addicionalitás elve is terítéken volt, ez az egyik kulcsfontosságú kritérium. Számos egyéb kérdést tisztázni kell még annak érdekében, hogy a projekt jó úton haladjon. Az eszmecserét folytatni fogjuk, és nagyon kemény munka vár ránk a tanácsban, és mindent megteszünk a legjobb eredmény érdekében. Ami pedig a parlament szerepét, az Európai Parlament szerepét illeti, várjuk a tárgyalások elkezdését az alap létrehozása érdekében. Minél hamarabb remélhetőleg elkezdjük az egyeztetést, és így lehetővé tudjuk tenni a pénzáramlását a reálgazdaságba. De annak érdekében, hogy a magánforrások megérkezzenek, bizonyos elveknek teljesülniük kell mint például az, hogy az alapok szintjén kell a döntéshozatalt felgyorsítani, teljes függetlenséget kell biztosítani a projektek kiválasztásában. A tanácsban nagy nyomás nehezedik ránk, szorít az idő, de az elnökség úgy gondolja, hogy a határidőt, amelyet a tanács megszabott, teljesíteni tudjuk, anélkül, hogy a jogszabály minőségét veszélybe sodornánk. Konstruktívan együtt ha erre törekszünk, akkor ezt a nagyatörő célt el tudjuk érni. A polgárok arra várnak, ben, arra várnak, hogy minél hamarabb eredményt mutassunk fel, nem várhatunk már, fel kell lendítenünk a beruházásokat Európában. Tisztelt képviselők, dolgozunk ezért együtt konstruktívan, biztosítsuk azt, hogy a beruházási terv eh, működőképes legyen. A gazdasági válságot eh, hagyjuk magunk eh, mögé teremtsünk munkahelyeket, javítsuk az európai polgárok életminőségét. Fontos, hogy ez a terv működőképes legyen, valóban működőképes. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Ezzel ezt a vitát lezártuk.